Még van néhány bejelenteni való. A tanácstól megkaptunk egy közös álláspontot, amelynek a címe benne lesz a mai ülés jegyzőkönyvében. Három hónap múlva kell erről állásfoglalnunk a holnapi dátummal kezdődően. Ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét a következő ülésünk